Kedves hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kicsit le vagyunk maradva, úgyhogy jó lenne, hogyha mindenki helyet foglalna és tudnánk kezdeni. És el tudnánk kezdeni ezt a kerekasztal beszélgetést, amelynek a témája a gazdaság és a stabilitás támogatása a harmadik országokban. Francia, német, holland, angol, spanyol, cseh, magyar, lengyel, szlovén tolmácsolás is van ezen a mostani kerekasztal beszélgetésen. Rendkívül fontos témát fogunk boncolgatni. Különböző intézményekből érkező kollégák hallottuk már, hogy beszéltek a migrációval kapcsolatos kérdésekről. Hallhattuk tehát ezeket a kérdéseket, most pedig meg kell néznünk, hogy mit is tehetünk, hogyan is tudunk stabilitást, gazdagságot elérni harmadik országokban. A DEVE a, a fejlesztés, hogyan lehet fejlesztéseket előirányozni, és hogyan lehet tisztességesebb világot létrehozni három fontos vendégünk is van, de nem az a lényeg ennek a krekasztal beszélgetésnek, hogy hosszú beszédeket hallgassunk, hanem hogy párbeszéd alakuljon ki. Tehát a párbeszédre buzdítanak mindenkit a különböző intézményekkel. Mivel nagyon késésben vagyunk, Hán biztos úr csak egy rövid beszédet tud tartani, mert 16 óra 30-kor már máshol kell lennie. A biztos úrnak tehát mindjárt meg is adnám a szót, utána pedig egy pár gondolatot hallhatunk majd fejez S. Saraj miniszterelnöktől, aki a libiai nemzeti egységkormányt képviseli. Majd pedig a nyugat-afrikai államok Közösségi közösségének az elnöke Sziszéló úr fog beszélni. Utána pedig megnyitjuk a beszélgetést különböző csoportokban, és eh, ezt nagyon szigorúan kell majd tennem, hiszen kevés időnk van már ebben a kerekasztal beszélgetésben, úgyhogy kérem, hogy mindenki legyen fegyelmezett, hogy időben befejezhessük. És akkor át is adnám a szót a biztos úrnak, Hán úrnak. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, tisztelt képviselők, vendégek, hölgyeim és uraim! Nagy öröm nekem, hogy itt lehetek ma önökkel, és beszélhetek egy olyan kérdésről, amely az Európai Unió szakpolitikának jelentős részét az elmúlt években jelentősen meghatározta. A migráció menedzsment továbbra is a rangsor elején lesz a jövőben. Ezért létfontosságú, hogy megoldásokat kínáljunk, beszéljünk, megtalálkozunk, olyan megoldásokat, amelyek mindenki használ vannak, mindeközben azt a narratívát is felül kell vizsgáljuk, ami eddig uralkodott a válság, a konfliktus, a megosztott válaszok narratíváját. Mert hogy a gazdasági migránsok és menekültek témáját ezt határozta meg. Azok, akik átkelnek határokon és elpusztulnak akár útközben, számadatokat jelentenek, ám minden, ember, minden szám mögött egy ember van, akik elhagyták szeretteiket új életreményében. 1562 ember halt meg a, csak a földkültenger középső térségében ebben az évben. Ez elfogadhatatlan. Nem szabad, hogy sztereotípiák határozzák meg a közvéleményt, és legyenek hatással a szakpolitikáinkra. Remélem, hogy pozitív és kiegyensúlyozottabb történetet tudunk írni a migrációról, amely a válságot lehetőségként ragadja meg, gazdasági és társadalmi fejlődés irányában meghatározva a közös gazdagodás és biztonság Európáját. A migrációs válság vonatkozásában nyilvánvalóan a migrációs menedzsment kapta a figyelmet. Azonban ne tévesszük szem elől azt sem, hogy az alapokokat, a migráció alapokait is kezelnünk kell. Ebben a perspektívában újjuk írja az EU politikákat, és örömmel látom, hogy a vállalásainkat teljesítjük. Két trust alapot hoztunk létre, az Európai Unió Trust alap, amely a szíriai válságra ad választ, illetve az Afrikai Trust Fund alap. Tavaly létrehoztuk, és gyorsan végre tudtuk a törökországi menekültügyi eszközt. A szíriai Trust Fund két fő prioritás alapján határozódik meg. Az első munkahelyeket teremtünk a menekültek számára, és a befektető államok, állampolgárai számára, másrészt a jó minőségű oktatáshoz való hozzáférés minden szíriai és befogadó országból egy gyerek számára, hogy ne vesszen el egy nemzedék. Libanában és Jordániában, valamint Egyiptomban is ez irányban működnek a projektjeink. Jelenleg 767 millió euró került lekötésre már az Európai Szíriai Trust Fundban, hogy e, a menekültek és befogadó közösségek e, önállóak legyenek. Törökországban is igyekszünk a menekülteket és befogadó társadalmakat erősíteni, az életminőséget, infrastruktúrális hozzáférést nyújtva az egészségügyi és szolgáltatásokhoz és a kenyérkeresethez. 800 milliós összeg került lehívásra, 600 ezer szír állampolgár havonta 30 euróval kap támogatást az Emergency Social Safety Net-től, és oktatáspolitikai programok is indultak. Továbbra is prioritás az Európai Unió számára különösen a középső földközi tengeri útvonalon, hogy a szabályozatlan migráció okait kezeljük. Azt, hogy saját hazájukban nincs lehetősége az embereknek. A líbiai instabilitás elhúzódása, az erősödő erőszak és a globális egyensúlytalanságok, társadalmi egyensúlytalanságok elleni fellépés és a kibocsátós tanítországokban a lehetőségek megteremtése nagyon fontos feladat, különösen Európa szomszédságában, ahol 20 millió menekült él, illetve az országon belül menekülté vált személy. Fegyel, figyelmünket olyan esetek felé fordítsuk, amely partner országokkal együtt fenntartható és növekedés munkahelyeket hoznak létre ott helyben. Az, Európa, az Európai Unió afrikai külső befektetési terve új kezdeményezés, amely új fókuszt és beruházásokat hoz a régióban. Az EU költségvetésből 3,3 milliárd euró eh, került előrendzásra, amely az alapokok kezelésében rendkívül fontos, és az irreguláris migrációt így módon igyekszik kezelni. A migráció okai sokfélék és sokszínűek. Nincs egy eh, egyen megoldás erre intézményközi szoros együttműködésre, koordinációra a tagállamok és más stakeholderek között, ami szükséges, valami megerősített és együttműködés partnereinkkel. Ezért is üdvözlöm, hogy most jelen van például Libia miniszterelnöke, és nagyra értékeljük azt, hogy eljött körünkbe, mert nem könnyű most a miniszterelnök elhagyni a hazáját, ugyanakkor mutatja a jelenlét azt is, hogy Libia jó úton jár, és arra törekszik, hogy stabilizálja a helyzetet, amely mindannyiunk érdeke, és meg is kell tegyünk mindent ennek érdekében. Célunk minden ugyanaz, hogy segítsük a szomszédos országokat abban, hogy stabil, megbízható intézményeket építsenek, demokratikus intézményeket, gazdagabbak legyenek, stabilabbak, és a migráció és fejlesztés közötti összefüggés révén tudjuk ezeket a kérdéseket hosszú távon kezelni. Nem az a legjobb út ez, hanem az egyetlen út. A tisztán segélyjellegű módszertantól igazi partner viszonyépítésre kell törekednünk, a partnerenkkel, gazdasági felelősség, éghajlatváltozás elleni humanitárius válaszadásig, a ma összekapcsolt világban a gazdaság stabilitás, biztonságpolitika és a szomszédaink stabilitása konkrétan hatással van ránk, és ahogy elmondtam, több mint 20 millió menekült és él Európában, ha Európa körül, ha nem tudjuk azokat az ígéreteket tartani, amiket tettünk, sokkal nagyobb nyomásnak leszünk kitéve, még több migráns jönnek meg a partjainknál, akik Európába akarnak jutni. Köszönöm. Thank, thank you, Commissioner. We understand perfectly if you have to leave. Köszönöm. Biztos, hogy nagyon ért, megértjük, hogyha el kell mennie. Köszönjük, hogy itt volt, és elkötelezettségéről tett a bizonyságot ezen téma kapcsán. A következő felszólalunk Eszerács miniszterelnök úra, Líbiai Nemzeti Egységkormány miniszterelnöke. Az előző plenáris ülésen már felszólalt, nem tudom, hogy szeretnél még megosztani velünk pár gondolatot, még mielőtt elkezdenénk a szeszmecserét. Miniszterelnök úr, kérem, szóljon pár szót. Eh, nagyon köszönöm. Örülök, hogy itt lehetek önökkel. Ez a téma rendkívül fontos számunkra. A migráció nagyon fontos téma, főleg az én országom Líbia számára. Különleges helyzetben található Líbia, már ami a biztonság témáját illeti. A migráció legyen az legális vagy illegális, fontos téma. Amikor migrációról beszélünk, akkor ki kell térnünk a migráció kezelésére, méghozzá azokban az országokban, ahol ez megvalósul, legyen szó származási, tranzit vagy cél országról. Líbia, amikor még stabil ország volt, akkor az volt a politikája, a migrációs politikája, hogy befogadott ö, migránsokat. Azonban 2011 óta már nincsenek meg a megfelelő eszközeink ennek a migrációs, politikája, migrációs politikának a folytatásához. Ezért számos problémánk akad a migráció kezelését illetően. Tranzit ország vagyunk. Együttműködünk migrációs kérdésekben a szomszédos országokkal, valamint az Európai Uniós tagállamokkal. A célunk az, hogy megakadályozzuk a haláleseteket, amelyek ezen mm, északra irányuló migráció során történnek a migráció déli országokból indul. A célunk, hogy a migránsoknak jó körülményeket teremtsünk, jó életkörülményeket teremtsünk. Éppen ezért együtt, együttműködünk az Európai Unió tagállamaival. Annak érdekében, hogy a migránsoknak az alapvető életszükségleteikhez szükséges eszközöket meg tudjuk teremteni, és ideiglenes státuszt is tudjunk nekik nyújtani, annak érdekében, hogy a migránsok egy nap majd vissza tudjanak térni a, a származási országukba. Nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre, köszönöm a figyelmet. Köszönöm miniszterelnök úr. Tudjuk, hogy milyen nehézségeken megy keresztül az országa, és köszönjük az együttműködést. A következő felszólalunk Mustafa Sziszéló, aki a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közösségének házelnöke. Köszönöm a szót, hölgyem. Először is Parlament elnökének szeretnék köszönetet mondani, valamint a bizottság elnökének, az Európai Tanács elnökének, és minden egyes résztvevő képviselőnek szeretnék köszönetet mondani, hogy itt lehetek, és szeretném üdvözölni Líbia miniszterelnökét és minden egyes résztvevőt. A nyugat-afrikai államok gazdasági közössége nagy örömmel delegált engem erre a rendkívül magas szintű konferenciára, ahol a migrációs kérdéseket vitathatjuk meg. Szeretném még egyszer elmondani, hogy köszönettel fordulunk azok iránt, akik meghívtak minket, és üdvözlünk mindenkit, aki részt vesz ezen a magas szintű panelen. A mai vita a migráció kezeléséről szól. Ez a kezdeményezés véleményünk szerint nagyon fontos. A tapasztalatcsere és a vita arra irányul, hogy harmonizálni tudjuk a, látá- a, a véleményünket, az álláspontunkat a migrációs kérdésben az afrikai, illetve az európai felek között. Engedjék meg tehát, hogy az afrikai fél álláspontját ismertessem. A fekete-afrikai régióból érkező migránsok helyzete nagyon sok esetben megjelenik a migrációról szóló vitában, újságcikkekben, politikai beszédekben. Ez a téma számunkra is nagyon fontos. Egyrészt azért, mert ez rendkívül aktuális téma, másrészt pedig azért, mert abban az intézményben vagyunk, a parlamentben, amely a jogállamiság és a demokrácia alapköveit fektette le. Nagyon fontos a megfelelő fejlődés, és nagyon fontos az, hogy az európai parlamenti képviselők folyamatos kapcsolatban álljanak a polgárokkal, akiket képviselnek. A nyugat-afrikai régiónak rengeteg problémával kellett szembenéznie, szegénységgel, klímaváltozással, gyors demográfiai növekedéssel és politikai instabilitással, amelyek mind összefonódnak. Az ECOWAS 15 tagállama a 49 legkevésbé fejlett ország között megtalálható, különösen a száheli régióra igaz ez. Itt a korrupció is rendkívül magas. A pénzmosás, a terrorizmus, a bűncselekményből származó bevételek, valamint a szervezett bűnözés és az embercsempészet, valamint a migránsok illegális csempészete. A migrációs válság folyamatosan változik, és gazdasági válsággal, terrorista fenyegetéssel, a legális migrációs lehetőségek visszaszorításával jár. Ezek a változások és ezek a mozgások oda vezetnek, hogy folyamatosan átalakulnak a migrációs útvonalak, és maguk a személyek, akik az Európai Unióba szeretnének eljutni, folyamatosan áldozataivá válnak a szervezett bűnözői csoportoknak. A nyugat-afrikai régióban, például Nigériában, 2009-ben, Líbiában 2011-ben, Elefántcsontparton 2010-ben, Maliban pedig 2012-ben és Burkina Faso-ban 2014-ben rendkívül válságos állapot alakult ki, instabilitás, geopolitikai válság, bizonytalanság és a biztonság hiánya. Mindez természetesen migrációhoz vezet. Ilyen biztonsági helyzetben, illetve biztonság hiányos helyzetben nagyon nehéz megvédeni a területi integritást, illetve az ott élő személyek integritását. A migránsokat nehéz eltántorítani attól a meggyőződésüktől, hogy máshol jobb életet találnak, és hiába rendkívül veszélyesek azok az utak, sőt egyre veszélyesebbek, mégis nagyon sokan választják ezeket az utakat. Az állami intézmények legyengültek, a regionális intézmények az ECOWAS országon belül, országokon belül rosszul működnek. Az egész nyugat-afrikai régió szinte egyetlen jól működő országot sem tud felmutatni, a határok nem megfelelően működnek, tömeges vándorlásokat figyelhetünk meg a szomszédos országok között. Itt semmilyen ellenőrzés sincs, és ezek az emberek sokszor a szervezett bűnözői csoportok áldozatává válnak. Az Abidjan Legos kereskedelmi útvonal öt országon megy át, Gána, Togo, Benin és Nigéria, elefántcsontpartról indul ugyebár, most már nagyon fontos migrációs útvonal, illetve prostitúciós útvonallá vált, és a szexuális kizsákmányolás útvonalává a kereskedelmi útvonal mellett. Tisztelt résztvevők, ezek a terrorista cselekmények, fegyveres konfliktusok, háborúk most már rengeteg afrikai országot érintenek a helyzet rendkívül súlyos, és ezek a társadalmak nem sok és nem jó jövőre számíthatnak. Mindenképpen sürgősen és fenntartható megoldásokra van szükség, különben nagyon komoly társadalmi törések következnek be. A földközi tengeren, illetve a sivatagokban szinte már nem is számoljuk az életüket vesztettek számát. A nemzetközi közösségnek össze kell fognia, hogy megállítsa a kiinduló okokat, hogy a probléma gyökerét kezelni tudja, mert ez az egyetlen módja annak, hogy tényleg sikereket érjünk el. Ez a konferencia lehetőség arra, hogy szívemből szóljak önökhöz, hogy kiáltsak, hogy nagyon komoly humanitárius dráma alakult ki, és hogy azok, akik onnan elmenekülnek, itt sem számíthatnak túlzottan jobb életre, hanem itt is csak megaláztatást kapnak. Tisztelt résztvevők! Az elmúlt években az illegális embercsempészet egyre aggasztóbb méreteket öltött Nyugat-Afrikában. Nyugat-Afrika kiinduló ország, tranzitország és célország is az illegális emberkereskedelem szempontjából. Mindaz a profit, amelyet ezek a bűnszövetkezetek a zsebükbe tesznek, évi 32 milliárd dollárra rúg, és 150 millió EU, amerikai dollárt keresnek a legnagyobb embercsempészek évente ezzel a tevékenységgel a nyugat-afrikai régióban sokszor régiókon belül is megvalósul az illegális embercsempészet, valamint Európa irányába is. Nagyon sok áldozat gyermek vagy nő. Mindezek a problémák nagyon komoly kihívások elé állítják a regionális és a nemzeti kormányokat. Mindig is nagy volt a mobilitás ezek között, az országok között, ez egy történelmi tény és ezek a migrációs hullámok sokszor tehát egy régión belül, egy országon belül valósulnak meg, ugyanakkor más afrikai régiókba, Amerikába, Ázsiába, a közel-keletre, illetve Európába is. Az egyik legfontosabb útvonal az emberek számának szempontjából az európai útvonal, és um, ez azért is veszélyes, mert ez kizárólag illegális csatornákból táplálkozik. A nyugat-afrikai államok legnagyobb része nagyon komoly kormányzási nehézségekkel küzd, Mali, Nigéria, Guinea, Bissau Guinea, ezen kívül ráadásul még társadalmi válsággal és gazdasági válsággal is küzd. Így megállíthatatlan az illegális embercsempészet. Niger mindig is együttműködött az Európai Unióval, megpróbált példaértékűvé válni abból a szempontból, hogy hogyan lehet összefogni azokat az eszközöket, amelyek így is a lehetőségünkre, a rendelkezésünkre állnak. Tapasztalatot kell cserélni, jó gyakorlatot kell cserélni, hogy meg tudjuk állítani ezeket az illegális folyamatokat. Óriási méretű az elvándorlás, tehát most azonnal fel kell lépnünk az illegális migráció ellen, valamint az embercsempészet ellen. Egyrészt parlamenti tájékoztató kampányokat kell indítanunk a potenciális migránsok irányába, hogy felhívjuk a figyelmüket az ezzel járó veszélyekre és az embercsempészek eljárásaira valamint önöknek, a fogadó országoknak szintén fel kell lépniük az embercsempészet ellen, fel kell számolniuk a szervezet bűnöző hálózatokat, illetve a maffia hálózatokat. Meg kell oldani az önkéntes visszatérés lehetőségeit, és az Európai Uniónak szorosabban együtt kell működnie a partnereivel, hogy aki kíván, az visszatérhessen, aki pedig Európában van, megfelelő fogadtatásban részesüljön. Azok, akik szeretnének visszatérni a származási országukba, azoknak megfelelő segítséget kell nyújtani ehhez. Mindenképpen sürgősségi fellépésre van szükség. Meg kell kettőzni az erőfeszítéseket az embercsempészek elleni harcban, hogy az illegális embercsempészetet meg tudjuk állítani, és életeket tudjuk menteni. Jelenleg az Európai Unió alapítványából Burkina Faso, Gambia, Nigéria és Szenegál részesül csak, tehát összesen hat ország részesül csak támogatásban. Az egész nyugat-afrikai régiót tulajdonképpen egy homogén régiónak tekinthetjük, abból a szempontból, hogy mindenhol ugyanazok a problémák. Meg kell néznünk a származási országokat, a tranzitországokat és a célországokat, és ezen belül is az Európai Uniós országokat, hogy hogyan valósul meg a migránsok nyilvántartásba vétele, továbbengedése, vagy pedig visszafordítása, legyen az önkéntes visszafordítás, vagy kényszerített visszafordítás. Tisztelt résztvevők! Az Európai Unió kidolgozta a migrációval kapcsolatos agendáját, és úgy gondoljuk, hogy ebben a tekintetben négy parlamenti szintű együttműködést kellene megvalósítani. Az első rövidtávú együttműködés, ennek tulajdonképpen az lenne a lényege, hogy egy ECOWAS Európai Parlament nagy Európa-Afrika csúcsot kellene, hogy megszervezzen, ahol minden érintett kormány részt vesz, a civil szervezetek, az emberi jogvédők, és meg kellene nézni, hogy a fejlesztési célkitűzéseket hogyan lehet összeegyeztetni az illegális migráció elleni harccal, mondjuk Nigerben, Marokkóban vagy Szenegálban meg lehetne szervezni ezt a fontos Afrika-Európa csúcsot, mert ezek nagyon fontos platformjai az együttműködésnek. Ez a konferencia reméljük, hogy a 2018-as év első harmadában megszervezésre is kerül. A második pont egy párbeszéd és tapasztalatcsere program lenne, amelyen belül fel kellene állítani egy megfigyelő központot az illegális migráció és az illegális embercsempészet ellen. Itt civil szervezeteket is be lehetne vonni, mint társult tagok. Azt javasolnám, hogy az ecowas parlamentek, illetve az Európai Parlament közösen lépjen fel ebben a tekintetben, és erősítsék meg a migrációs hullámok ellenőrzését. A migránsok származási országában, illetve a mediterrán partvidéken elhelyezkedő országokban lehetne sort keríteni ennek a megfigyelő központnak a felállítására. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy maximálisan meg vagyok győződve arról, hogy a demokrácia, a regionális integráció, a jó gazdaság és politikai kormányzás, a stabilitás, a társadalmi egyenlőség, hogyha megfelelő intézményekkel párosul, hogyha jó iskolai rendszerrel párosul, akkor ez fenntartató fejlődést hoz az országokban. A mi részünkről mindenképpen szeretném elmondani, hogy támogatunk minden olyan olyan eseményt és olyan intézményt, amely az illegális migráció elleni harcot tűzi ki célul, és úgy gondoljuk, hogy közösen kell fellépnünk, de úgy, hogy tiszteljük egymást, és elfogadjuk a vélemény különbséget a két fél között. Ez a parlament és ez a demokrácia lényege. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Parlament képes lesz arra, hogy felgyorsított dinamikával működjön együtt a nyugat-afrikai parlamentekkel, és hogy továbbra is vezető úttörő szerepet játszik majd abban, hogy az elkötelezettségekből valóság és tettek válhassanak. Így közösen elfogadható mindenki számára jó és egészséges migrációs politikát tudunk majd kidolgozni. Remélem, hogy ez a konferencia konkrét intézkedések kidolgozásával zárul, rövid távon, hosszú távon egyaránt, és remélem, hogy a migrációs kérdéseket megfelelőképpen tudjuk majd kezelni, Remélem, hogy megfelelő válaszokat találunk majd, hogy gyors fellépésre lesz lehetőség, hogy kézzelfogható eredményeket tudunk elérni, hiszen rendkívül súlyos a helyzet. Remélem tehát, hogy a konferencia új dinamikát ad majd a migrációs kérdések kezelésének. Tisztelt meghívottak, a migráció ma világméretű problémának számít. Mi ezt úgy látjuk, hogy ez egy olyan probléma, amely megöli a gyermekeinket. Tehát számunkra rendkívül fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és mindenképpen fontos szerepet játszó partneri kívánunk válni, szinergiákat kívánunk létrehozni, és szeretnénk, hogyha migrációs kérdéseket emberibben kezelnénk. Az elmúlt 30 évben alkalmazott politikák megmutatták a határaikat és a korlátaikat, tehát ezen változtatni kell. Fel kell ismernünk, hogy mik a migráció okai, és így tudjuk majd megtalálni a gyógyszereket erre a problémára, ehhez szolidaritás kell, elkötelezettség kell, és akkor tudjuk majd megállítani ezt az óriási és emberhez méltatlan problémát. Az elmúlt hetek, hónapok eseményei is azt mutatják, hogy egymás méltóságának megvetése, az emberek kihasználása, kizsákmányolása megállítható, és nekünk is ezt kell tennünk. Éljen az Európai Unió, és éljen a nyugat-afrikai gazdasági közösség, hogy együtt élhessünk a prosperitásban. Thank you for... Köszönöm, hogy emlékeztet bennünket arra, hogy a migráció az önök eh, régi erős hatása van. Ugye mi mindig az Európai Unió prizmájából, szemszögéből nézzük a jelenség kihatásait, holott nyilván a, a partneri országokra, a kibocsát országokra is hatása van. Most megnyitom a, a teret a kérdések, hozzászólások előtt. Én az itt gazdálkodok az idővel, először a parlamenti képviselők kérdezhetnek, hárma jelentkeztek, aztán a többiek is szót kapnak majd. Három képviselő van a listán, Wenzel, Weigel és Soleil urak. Mindenki másfél percet kap szigorúan. Mi halljuk egymást eleget, de itt vannak az NGO-k, vendégek, őket is meg kell hallgassuk. Kérem, mindenki fogja rövidre. Benta úr kezdi, aki kiváló példát állít majd nyilván. Köszönöm. El, elnézéssel kérjek én szakbizottsági tagként vagyok itt. Az AKC és az Európai Parlament vegyes ülésén a migrációs kérdések nagyon fontos szerepet játszanak. Csak egy megjegyzés. Hiszen tudjuk az UNHCR jelentéséből, most 244 millió globális menekült van, akik mozgásban vannak a világ valamelyik pontján, ról a másik pontjára, így aztán a biztonságpolitikát és stabilitást is erősíteni kell, hatékony intézmények, jó kormányzás, jogállamiság építésével, erősítésével, a DG16-os előrányzatok szerint, hiszen az intézményépítés, az adminisztráció fejlesztési stratégiának is része, amely konkrét intézkedések a politikákra is le kell fordítassék. Az Ákácsi ő, ő, vegyes parlamenti közgyűlésen éppen ez volt a fő üzenet. Thank you, Mr. Weigel. Weigel úr. Thank you very much, Jen. Nagyon köszönöm, elnök úr, elnök asszony. Szeretnék én is egy pár szót szólni ebben a vitában. Kettő font, nagyon fontos témáról beszélünk itt, az egyik a migráció, a másik pedig, hogy hogyan lehet, az Európai Unió hogyan tudja hogyan tud hozzájárulni az országok stabilizálásához és jólétéhez, harmadik országok jólétéhez és stabilitásához. Mindkét témához szeretnék egy pár szót szólni. Viszonylag sikeresek vagyunk már, ami a programjaink teljesítését illeti. Tehát hogyan ö, támogatjuk a jelölt országokat, a tagjelölt országokat, amelyek szeretnének az Európai Unióhoz csatlakozni. Kevésbé vagyunk hatékonyak az Európai Unió, mint globális szereplő megvalósításában. Kevésbé vagyunk hatékonyak a nemzetközi problémák megoldásában, nem feltétlenül a gyökereknél kezeljük a problémákat. Ez kettő téma, kettő olyan téma, amelyek összecsengenek. Szeretném azt is elmondani, hogy számos ország, számos szomszédos ország azt várja az Európai Uniótól, hogy járjon vezető szerepet, és oldja meg a problémákat, az úgynevezett befagyott konfliktusokat, illetve egyéb problémákat. Járjunk tehát elől, legyenek ezek a legfontosabb feladataink, mint Európai Unió, mint Európai Parlament. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök, Jordi Soleil úr a zöldek részéről van-e más LP e képviselő? Hogyha igen, akkor most jelezzék. Nagyon köszönöm, elnök asszony, egy pár szó másfél percben. Először is azt gondolom, hogy a migrációt, a migrációs áramlást a gyökerénél kell kezelni de nem mindig az a megoldás, hogy pénzt öljünk a harmadik országokba, támogatásokat vagy befektetéseket eszközölünk. Jók ezek a költések, de ezen túl többre van szükségünk. A fejlesztés, az együttműködés fejlesztése kell, hogy legyen a mozgató ereje a migráció gyökerének leküzdésében. Ugyanis a harmadik országokból, például Szíriából, Afganisztából és Szomáliából jön a migránsoknak körülbelül az 50%-a. Tehát az Európai Uniónak többet kell tennie a konfliktusokat jobban, konfliktusok megoldásában jobban kell előjárnia. Második dolog a stabilitás, illetve a fejlesztés, a jó kormányzás rendkívül fontosak, ugyanis ezekkel lehet jó életkörülményeket teremteni. Itt a kerekasztal beszélgetésen olyan témákra kell hangsúlyt fektetnünk, mint a demokratikus kormányzás, a korrupció megszüntetése, emberi jogok és a tisztességes fejlődés kialakítása. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig várom a nemzeti parlamentek képviselőit, van is egy listám, mindenkit kérek, hogy maximum kettő és fél percben szólaljon fel. Az első felszólalónk Csöbör Katalin, a magyar parlament képviselője. Elnézést, ha nem jól ejtettem ki a nevét. Köszönöm, magyarul fogok felszólalni. Köszönjük, hogy az Európai Unió migrációs politikájában is első helyre került a migráció külső dimenziója. Meggyőződésünk, hogy a bizottságunk megvédésének az unió területén kívül kell kezdődnie. Olyan megállapodásokat kell kötnünk a harmadik országokkal, amelyek magukba foglalják a migráció megállításának, a migránsok visszatérésének és visszafogadásának, valamint a származási országokba való reintegrációjának célkitűzését is mindezek nélkül a migráció kezelésének sem a belső, sem a külső dimenziója nem lehet sikeres. Hatékony lépéseket kell tenni azokban az országokban, ahonnan a bevándorlók érkeznek gazdasági, kulturális, oktatási területeken, és hangsúlyt kell helyezni a radikalizáció visszaszorítására Hazánk minden olyan lépést támogat, amelyek a származási és a tranzit országokkal való együttműködés kialakítását és elmélyítését célozzák. Magyarország álláspontja szerint ahhoz, hogy a Dublini rendszer reformját folytathassuk, előbb a külső határok védelmét kell biztosítanunk, és fel kell állítanunk a hotspotokat Európán kívül, így szét lehetne választani a védelemre jogosult menekülteket a gazdasági menek migránsoktól Meggyőződésünk, hogy kizárólag a menekültügyi rendszer reformjával nem csökkenthető érdemben az illegális migráció. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a nyugat-balkáni államok helyzete és erőfeszítései továbbra is megkapják a megfelelő figyelmet az EU irányából, a csillapodó beáramlás okán ne forduljon el tőlünk, hiszen a jelenlegi helyzet közel sem stabil és nem tekinthető megoldottnak. Magyarország tagja a globális koalíció katonai, külföldi harcosok és stratégiai kommunikációs munkacsoportoknak. Csoportnak. A küldetésében résztvevők létszámát a kormány 200 főre növeli, nehéz fegyvereket és lőszereket szállítunk, gyógykezelést biztosítunk, humanitárius segélyek mellett szíriai keresztény családokat is befogadunk, és támogatjuk a keresztény iraki menekültek szülőföldjükre való visszatérését. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much and for sticking to time. And... Nagyon köszönöm, és köszönöm, hogy betartotta az időkeretet. Most pedig uh, Simon Finkowski a következő felszólalónk, hogyha itt van, ha minden igaz, a lengyel parlamentből érkezett. Igen, itt is van. Köszönöm. Dziękuję serdecznie pani przewodniczącej. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem a lehető legfontosabb dolog, a migrációs a migráció kezelésében az, hogy a migrációt nem lehet ma úgy megoldani, hogy varázsütésre várunk. Nem, egy egész eszköztárat kell befe- bevetni, és Lengyelország abszolút támogatja a migrációs válság megoldását, viszont nem lehet csupán csak olyan eszközöket bevetni, amelyekkel végén nem tudjuk megoldani a migráns válságot. Nem szabad olyan eszközöket használni, amelyek csupán csak a helyzet további romlásához vezetnek. Mit is támogatunk mi ebben a tekintetben? Először is a kártuni folyamatot például, illetve Budapest, Prága, Lengyelország ús azokhoz az országokhoz tartoznak, amelyek előjárnak a mm, probléma megoldásában. Már Lengyelországban 440-en foglalkoznak a határellenőrökkel együtt az európai határellenőrzési rendszerben. A célunk az, hogy egyességre jussunk Európa és Törökország között. Együtt kell dolgoznunk más országokkal, és meg kell erősítenünk a humanitárius segítségnyújtást. 2016-ban a lengyel kormány humanitárius segítséget nyújtott, méghozzá kb. 10 millió eurós összeget. Ez az összeg négyszer annyi, mint amennyit 2015-ben költöttünk ugyanerre a területre. És akkor természetesen ott van az úgynevezett török eszköz is, amelyel Törökországot támogatjuk. Nem szabad elfelejtenünk a regionális trust fundokat sem, és a saját támogatásunkat sem, amelyeket ezekbe az alapokba helyezünk. Úgy érezzük, hogy szolidárisok, szolidárisak vagyunk, és a tagállamoknak és meg kellene nézniük, hogy az áthelyezési mechanizmus hogyan hajtható végre lehetőleg hatékonyabban. Köszönöm. Pekka Havisztó a Finn Parlament képviseletében. Köszönöm. Ott hátul nem láttam. Köszönöm, és köszönöm, hogy ezt az aktuális vitát megszervezték a menekült válság kiváltó okairól, és a stabilitás és prosperitás fontos kérdésére a harmadik országokban. A trust fundok létrehozását üdvözlöm, amelyek Szíriában és Afrikában ö, igyekeznek munkahelyet teremteni, oktatást szervezni, tisztességes megértést kínálni az ott élőknek, és fontos, hogy a tehermegosztás tovább menjen Európában is, a menekültek számát látva. Ám elnök asszony, az egyik főbb kérdés az, hogy gazdasági befektetési beruházások akkor működnek, ha béke és stabilitás uralkodik az adott országban. én értelemben Európa a békeépítésben és közvetítésben a közel-keleten, Észak-Afrikában, Közép-Afrikában, Afrika szarván kell, hogy fellépjen a krízis válságmenedzsmentben, közvetésben. Sokszor elfelejtjük ezt a nagyon fontos komponensét a feladatainknak. Egy példát hadd mutassak, ahol Finnország aktív volt. Ugye sokszor a, a okokról beszélünk, a okokról, aztán látjuk a Lampedusa katasztrófa esetén, hogy Eritreából jöttek nagyon sokan, ahol nincs is háború, sőt, ott egy láttuk, hogy nagyon kevés kormány tesz bármit is ott az országon belül. Egy finn NGO révén elkezdtünk egy tanárképzést, 700 tanárt képeztünk Eritreában, 5 egyetemmel léptünk kapcsolatba, egy jogállamisági szemináriumot szerveztünk, ahol alkotmányról szólt a vita, alkotmány persze nincs is még az országban. A fiatalok ott helyben, és fiatal ö, értelmiségiek nagyon üdvözölték ezeket a tevékenységeket. Mi vagyunk az egyike a keveseknek, akik valamit ott helyben tesznek Eritreában. És aztán lesznek programok, ám jelen pillanatban a kapcsolat teremtés már önmagában nagyon fontos, például Eritreában. Hazárjam azzal, hogy üdvözlöm a líbiai miniszterelnök jelenlétét és beszédét, miniszterelnök beszédét és akkor területekre utalva a feladat az, hogyan tudjuk csökkenteni az illegális embercsempészetet, hogyan tudunk békét elérni Líbiában és az illegális embercsempészet ellen felépjük, ami nyilvánvalóan emberiség ellen való büntet. Köszönöm. Eritrea témája érdekes. Nagy vita volt arról, hogy Eritreát milyen tipológiával, milyen hova soroljuk be ebben is érdekes a felvetése. Következő hozzászólunk egy volt európai parlamenti képviselő, Katrin Bajtenweg, aki most holland parlamenti képviselőképpen szolgál, szólal fel. Köszönjük szépen ennek a konferenciának a megszervezését, de hát úgy gondoltam, hogy hollandul fogom ezt elmondani. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a ülést, ezt a találkozót. Úgy gondolom nagyon jelentős és fontos, hogy egymással beszéljünk itt, hiszen itt a nemzeti parlamenti képviselők, itt a holland parlamenti képviselőjéken az Európai Tanácsban is hallatjuk a hangunkat, de fontos itt is meghallgatassék. A kérdés az, hogyan lehet jobban szabályozni a migrációt. Ezt a holland parlamentben is többféle szempontból vizsgáljuk. A migráció éppen múlt héten volt vita az új holland kormány megalakulása után, és azon töri a holland kormány a fejét, milyen módon lehet európai szakpolitikák révén fellépni, kezelni a helyzetet. Hollandiában a közvita központjában a földközi-tenger térsége áll, hogy nagyon fontos, hogy fenntartsuk a figyelmet ezen. Ugyanakkor Hollandiában nagyon komoly vita folyik a Törökországgal kötött megállapodásról, hogy vajon hogy, hogyan küldik vissza ezeket az embereket harmadik országba, és sokan azt szeretnék, ha a török országok megköt, megállapodás afrikai országokra is kiterezhető volna. Erről ugye nem esett vita, mert hogy a törökországi megállapodás egy válság megoldás volt, és Kérdés, hogy most egy valóságos válsággal állunk a szemben, vagy pedig egy összetett, hosszú távú problémával. Ha pedig az utóbbi helyzet, akkor nem egy válság megoldás kell, hanem egy fenntartható, hosszú távú, tárgyalásos alapon konszenzuson álló megállapodás lehet csak a megoldás. Még egy megjegyzést engedjenek meg. Tapasztalatom szerint, amikor arról beszélünk, hogy mit ígérünk az afrikai alapon, az UN en keresztül, milyen megoldásokat kínálunk, ígéreteket teszünk bizonyos összegekben, amire szükség van, ám sokszor ezeket nem teljesítjük. Az Európai Tanácsban holnap is lesz arról vita, hogyha a tagállamok ígéretet tesznek, ám ezt be is kell tartsák, ez majd jó alapot teremtett arra, hogy tovább építsük a megoldásokat. Fontos, hogy a megfelelő témában folytassuk a vitákat, ám a vitában tett vállalásainkat teljesítsük is, ez lehet bármilyen megoldásnak az alapja. Um, thank you very, very much. Köszönöm szépen. Szára Mercevéle a spanyol szenátus részéről az utolsó hozzászólunk ebben a körben. Köszönöm szépen. Mi úgy gondoljuk, hogy a fejlesztési együttműködés a leghatékonyabb eszköz a migrációs problémák megoldására. Ugyanakkor mindaz, amit eddig megtettünk, nem volt elégséges. Szíria, Afganisztán és Szomália azok az országok, ahonnan a legtöbb ember érkezik, tehát az Európai Uniónak sokkal többet kellene tennie, hogy megakadályozza azokat az erőszakos konfliktusokat, amelyek a kiinduló pontjai a migrációs hullámoknak. Tehát a biztonság hiánya minden probléma alapja. Ezeket a diktátor rendszereket, ezeket a visszaszorító kormányzatokat kell megállítanunk, az elnyomó kormányzásoknak kell elejét vennünk, mind a közel-keleten, mind pedig Afrikában. Ez lenne a hosszú távú megoldás. Ezen kívül az Európai Unió biztonságára kell koncentrálnunk, de az a tény, hogy a migráció veszélyes, nem fogja eltántorítani az embereket attól, hogy az Európai Unió felé vegyék az irányt. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak drasztikusan meg kell emelnie azokat az alapokat, amelyekkel a megérkezési pontokon, az oda kapcsolódó régiókon belül megfelelő segítséget tudnak adni lakhatást, egészségügyi szolgáltatásokat, oktatást és ételt. Dupla stratégiára van szükségünk, rövid távú, vagyis sürgősségi fellépési tervre, illetve hosszú távú megoldásokra. Nem a migráció ellen kell fellépni, hanem azok ellen, az okok ellen, amelyek miatt az emberek útnak indulnak, akkor is, hogyha tudják, hogy nagyon sokuk életét fogja veszteni ezen az úton az Európai Unió hozzájárulását a különböző erőszakos, illetve fegyveres konfliktusokhoz azonnal meg kell szüntetni, és fel kell függesztenünk a kereskedelmi kapcsolatot azon országokkal, amelyek nem tartják be az emberi jogokat. A származási országokban a szegénység felszámolásával lehet javítani a helyzeten, illetve a megfelelő migrációs menedzsmenttel rugalmas intézkedésre van szükség, mint amilyen a sürgősségi alap, és az eszközöket többrétűvé kell tenni a migrációs problémák elleni harcban. Segíteni kell a partnerországokat, hogy megfelelő intézkedéseket tudjanak foganatosítani ők is. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a nemzeti parlamentek képviselőinek, hogy eljöttek a mai napon, és megosztották velünk a tapasztalataikat. Hans Jansennek adok szót, Osztervik képviselőjének, Hollandia, két és fél-három percet tudok adni önnek is, Jansen úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, hogy hollandiai önkormányzattól jöttem, Oystervik polgármestere vagyok. 450 szemét befogadó központ működik nálunk, ez már tulajdonképpen 25 éve létezik. Tehát 25 éve érkeznek hozzánk menekültek, és a lakosság mindig is tárt karokkal, és nagyon pozitívan fogadta őket. Tehát az elmúlt 25 évben jöttek, érkeztek hozzánk emberek, akik utána tovább is léptek. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy a régiók bizottságánál a földközi tengeri migrációval foglalkozó munkacsoportban mindenképpen szerepet kell vállalnom. Egyetlen egyszerű kérdést szeretnék feltenni Líbia miniszterelnökének. Holnap, hogyha a kormány 100 ezer eurót kap, hogy a migráció keretében saját közös önkormányzatomban fellépjen, én akkor azt mondom, hogy a 100 ezer eurós támogatást az első pillanattól kell nyújtani, ahogy megérkeznek a menekült kérő központba. És minél, minél, minél tovább várunk, és sajnos ezt tesszük, általában minél tovább várunk, annál inkább Hollandiában, Osztavek, annál nehezebb lesz kezelni a problémát. Tehát azonnal segítséget kell nyújtani, világosá tenni, hogy mi a teendő. A libiai miniszterelnöknek intézett kérdésem, ő mit tesz, amikor Brüsszelbe jár ma, hogyha 100 millió eurót kapna, hogy a saját hazájában kezelje a problémákat. Nem azért mondom, mert megvan az a pénzem, hanem Azért, mert milyen priori, azt szeretném tudni, hogy milyen prioritást állít fel a saját hazájában, és mi. Azért, hogy mi európai önkormányzati vezetők, tisztviselők átlássuk az önmeglátása szerint, mi adon a legfontosabb egy olyan országban, amely a legnagyobb megszenvedője a migrációs kérdéseknek most éppen. Tehát nem általános kérdésekről, hanem konkrét válaszban szeretném tudni, Ön mit tenne, ha lenne forrása, hogy a legnagyobb szükségleteket, a legnagyobb bajokat kezelje országában ezzel a segítséggel? Köszönöm az önkormányzatok frontot képviselik. Önöknek kell um, lakhatást, iskolát nyújtani a menedékkérőknek. Van itt velünk még valaki, aki elmondja azt, hogy ő hogyan él most Németországban. Nuja Mustafa itt van velünk, aki Kobániból, Aleppóból, Szíriából érkezett, és most Németországban van. A BBC-n láttam őt először, körülbelül két-három évvel ezelőtt egy interjúban. Nagyon nagy hatást váltott ki belőlem, a most mai ebédem pedig még nagyobb hatást gyakorolt rám, ugyanis láttam, hogy itt számokról beszélünk, de a számok mögött emberek, igazi emberi életek vannak, akik, emberek vannak, akik normális életet szeretnének élni. Az öné a szó. Sorry. <coughs> Good afternoon, everyone. Uh, Köszönöm. Üdvözlök mindenkit én is. Akik nem ismernek engem, 18 éves vagyok, Szíriából származom. Az egyik nagy szír kisebbséghez tartozom, a legnagyobb szír kisebbséghez tartozom nem, mm, nem kaptam semmiféle oktatást. Egyáltalán nem egyszerű az élet, mm, mm, sokat vagyunk a négy fal között. Mindig is szerettem volna elmenni azokra a helyekre, amelyeket, amelyekről otthon hallottam, amelyeket otthon láttam. Aztán eljött az álomutazás számomra. A lehető legnagyobb költség, amelyet ö, fizettem, az az volt, hogy elveszítettem a hazámat, az országomat, amelyet szeretek. Nem vagyok szerencsés ember ugyanazon a napon, amikor átkeltem a földközi tengeren, az egyik családtagom nem érte túl az utazást. A tolmácsunk pedig ő lett pedig, én lettem pedig a, a tolmácsa ennek az egész csapatnak, amelyikkel ö, érkeztem Európába. Amikor ö, nyolc határon keresztül jutottunk, akkor Németországba érve azt gondoltuk, hogy nyertünk, ö, vége van, megérkeztünk. Azonban Kölnben, majd Londonban, Párizsban és olyan sok európai országban azt a történtek után úgy éreztem, hogy be kell bizonyítanom Európának azt, hogy a menekültek és a bevándorlók nem azért érkeztek, hogy problémát okozzanak, hanem valamit keresünk itt Európában, méghozzá reményt, reményt keresünk. Köszönöm. And, I think that's probably the most important. Ez a legfontosabb üzenet, amelyet hallhattunk. Ezt új eszközökről beszélünk, az immigráció ellenőrzéséről, de jövőt kellene építenünk az embereknek. Ezért volt olyan fontos, hogy elmondjuk, hogy miért jöttél el az országodba, hogy, hogy tanulhass, hogy legyen jövőd. Az eszközeinket arra kell felhasználnunk, hogy reményt és jövőt teremtsünk. Ennek a kerekasztal beszélgetésnek is az a célja, hogy erről beszéljünk. Sokan itt nagyon fontos szerepben vannak, és ők is hallottak téged. Reméljük, hogy az olyan fiatalok, mint te, hogy nekik lesz jövőjük, hogyha már a saját országukban nem lehet. Most pedig más intézmények képviselői, más szervezetek képviselői fognak felszólalni. Spindelegá úr például, aki a Nemzetközi Migrációs Szakpolitikai Szervezetnek az igazgatója. Kérem, nagyon kevés időnk van, úgyhogy másfél percre szorítkozom, hogyha ez lehetséges. Köszönöm, elnök asszony. Három rövid megjegyzést szeretnék tenni. Először is a nemzetközi migrációnak a hajtó erei, ereje mi is. Nagyon sok kutatást végzünk, és azt látjuk, hogy a származási országokban a legfőbb kiváltók az az, hogy nincsenek lehetőségek nincs szoció, szociális-gazdasági fejlődésre, demográfiai fejlődésre, gazdasági fejlődésre, fejlesztésre lenne szükség, és akkor ott van még a klímaváltozás, és amely lesújt ezekre az országokra. Ezeket a kérdéseket kell kezelnünk, mert hogyha nem, akkor nem találjuk meg a megfelelő megoldást. A második megjegyzésünk, mi is, megjegyzésem, mi is a teendőnk. Szerintem most azt látjuk, hogy helyben kell változást eszközölnünk, ehhez pedig az európai magán, privát szektorra is szükség van. Az Európai Bizottság bejelentette a külső befektetési terveket, amelyek, amelyek hozhatnak változást, ugyanis hogyha a magánszektor belép, és ezekben az országokban befektetéseket eszközöl, azzal változást lehet elérni. Ami a származási országokat és a tranzitországokat országokat illeti, szeretnénk valódi partnerségeket kialakítani, nem csak papíron, elméletben működő együttműködéseket, hanem olyanokat, amelyek valóban működnek Líbiával, az ECOWAS országokkal. Szerintem bizalomra van szükség, a partnerek közötti bizalomra, így lehet a jövőre kiterjedő igazi partnerségi viszonyokat kialakítani. Egyedül senki sem tud változást elérni. Hogyha Európában nincs változás, akkor Afrikában sem lesz, és fordítva. Ez lenne a fő üzenetünk. Nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Most pedig svéd felszólalónk van a DigiDefco részéről. Köszönöm. Nagyon egyszerű üzenetet szeretnék átadni, amely akkor nem nagyon ismert. Azt hiszem az Európai Unió intézményei külső cselekvéseikben, és ezt hangsúlyozom, válaszoltunk két-három évvel ezelőtt, illetve észleltük a kihívást, és átszerveztük, átorientáltuk a szakpolitikáinkat épp pontosan három olyan területre, amelyek ma is világosan megjelentek. Az első, hogy az alapokokat, a migráció alapokait kezeljük, különféle válságokat, munkahely eh, hiánya, képzési hiánya, gazdasági kilátások hiánya, eh, ezek ezáltal foglalkozunk. Másosabban segítjük a kormányokat abban, hogy jobban kezeljék a migrációt és felépjenek az embercsempészek ellen, harmadsorban pedig segítjük az a kormányokat, hogy integrálják a visszatérőket, vagy azokat, akik nem tudnak Európába eljutni. Mindezek érdekében egy nagyon átfogó cselekvési tervet hoztunk létre, nem csak a valettai terv ez, hanem egy átfogóbb, és hogy két-három aspektusát felvázoljam annak, amit tenni szeretnénk. A legfontosabb, és Pindleger úr éppen most utalt rá, azt javasoljuk, hogy a menekülteket kibocsátó országok és a tranzitországok közötti partneri viszonyt erősítsük. Mert partneri viszonyban lehet csak kezelni ezt a problémát, és így lehet a remélt hatást elérni. Tehát javasoltuk, hogy egy partneri keretek felálljanak, több ország, egyekek jobban működnek, mások kevésbé, létfontosságúak azonban Afrikából és a közel is. Ugyanakkor megváltoztattuk a menekültek, illetve az otthonokból előzettekkel szembeni megközelítésünket, a már táborokban illetve a befogadó országokban igyekszünk segíteni őket, integrálva őket az illető ország gazdaságába, hogy ne örökre táborokban éljenek, gazdasági tevékenység meg képzés nélkül. Harmadsorban pedig, másosabban pedig a biztonságpolitikába ruházunk be. A spanyol szenátus tagja is utalt erre, a fejlesztés, a fejlesztés politika nagyon fontos, ezért a Boko Haram elleni harcot, a szomáliai fellépést támogatjuk, a övezetben, segítve az országokat, hogy a terrorizmus ellen felléphessenek, stabilabb helyzeteket tudjanak teremteni a mindennapokban, különben mindannyi, egyre több ember fog elmenekülni az otthonából. És végül, ezt is, említ, ezt is említették, létre kell hozzunk lehetőségeket, munkahelyeket, gazdasági növekedést, az emberek számára életlehetőségeket, hogy otthon maradhassanak. Ezért hoztuk létre az afrikai alapot, amely eddig már majdnem két milliárdot kötött le, és európai befektetési terveket is beteresztünk. Tehát nagyon átfogó módszertanban dolgozunk, ezzel a néhány példával igyekeztem illusztrálni. Mr. Heinz Olbersnau, who's the director for the... Heinz Ogliknak adom meg a szót az EIB részéről. Köszönöm szépen. Az Európai Beruházási Bank az Európai Unió bankja, és tulajdonképpen ugyanazokat a célkütőzéseket követjük, mint az EU, olyan fontos projekteket, amelyek hozzásegítenek más országokat abban, hogy elérjék az Európai Unió szintjét különböző aspektusokban. Na most úgy döntöttünk, hogy a migrációs kihívásokat a nyugat-balkáni régióban, illetve a déli határterületeken megpróbáljuk támogatni. Ez a gazdasági ellenálló képességi kezdeményezés nevet kapta. Ez azt jelenti, hogy ez egy külön támogatási alap, amely, six, amely 6 milliárd eurót foglal magába, és a nyugat-balkáni régióba, illetve a mediterrán tenger déli partjára irányul. Hogy pontosan miről is van szó, két milliárd euró a már elindult projektekhez kerül, olyan életképes, jó és hatékony projektekhez, amelyek már elindultak. A második építőkocka, ahogy mi hívjuk, ez 1,4 milliárd olyan projektekre, amelyek egyébként nem kaptak volna támogatást, mondjuk azért, mert nem volt megfelelő költségvetési segítség az érintett tagállam költségvetésében. Aztán a harmadik építő kocka a magán szektoros beruházásokra koncentrál, hiszen mindannyian tudjuk, hogy rendkívül fontos a magánszféra. 2,3 milliárd euróról van szó, amit a donorok pénzeivel kombinálva nagyon magas kockázatú projekteket tudunk támogatni, amelyeket egyébként bankként nem szoktunk támogatni. 2016 márciusában indult el a kezdeményezés, és most a következőket tudom ezzel kapcsolatban elmondani. Az EIB-ben természetesen tovább dolgozunk az Európai Bizottsággal, de egy milliárd euró felhasználására már sor került olyan projektek esetében, Jordánia, Libanon, Egyiptom, Marokko, Tunézia, Gáza, Szerbia, Bosznia, Bosznia-Hercegovina, tehát ezekbe az országokba irányuló projektek támogatására és a magánszektor 50%-os társfinanszírozással vesz ebben részt. Ez nagyon fontos, különösen a KKV-k szempontjából. De azért is fontos ez, hogy helyi, nagyobb vállalatok bevonására is később sor kerülhessen majd. És szeretném még azt is elmondani, hogy az EIB saját forrásokból 90 millió eurót is el tudott különíteni arra a célra, hogy a technikai segítségnyújtásra vonatkozó projektek további finanszírozására fordítsuk ezt. és szeretném még egyszer megragadni az alkalmat, hogy a donorok fontosságáról beszéljek, hogy ez továbbra is megmaradjon, és továbbra is hozzájáruljanak a projektekhez. Stefano Stavros lesz a következő hozzászóló ebben a szekcióban, és az utolsó is egyben, mert már majdnem kifutottunk az időből. Köszönöm, gondolom, hogy mindenki tudja, hogy az Európa Tanács mennyire fontosnak tartja a az emberi jogok védelmét, mind az Európai Uniós tagállamokban, mind pedig a többi részes országban. A migrációval kapcsolatos irodánk vezetője az EU-Törökország megállapodás után Törökországban járt, és egy tényfeltáró misszión vett részt rendkívül érzékeny témáról van szó természetesen, hogy Törökország olyan biztonságos országnak számít elhova vissza lehet fordítani a menedékkérőket Görögországból. Tehát milyen segítségnyújtásról van szó? A segítségnyújtás tulajdonképpen jelentős az Európai Uniós támogatáshoz képest. Az Európa Tanács tagja Törökország, és maximálisan részt vesz a mechanizmusokban, és közösen próbálunk egy olyan emberi jogi keretet kidolgozni, amelyben működhet az EU-Törökország megállapodás. Ezt tulajdonképpen modellként is fel lehetne használni más országok esetében, de szerencsére nem az nekünk most a feladatunk, hogy az emberi jogi helyzetet vizsgáljuk, ez más nemzetközi intézmények feladatköre. csak azt nézhetjük, hogy az emberi jogi keretet hogyan lehetne adekváltabbá tenni. Köszönöm szépen. Természetesen nagyon fontos, hogy az emberi jogi helyzetet se hanyagoljuk el. Ezt újra és újra megismételtük mi magunk is. Mari Chantal Uintonzénak fogok szót adni, és utána pedig a civil szervezetek képviselői következnek. Kérném a hölgyet, hogy nagyon röviden, másfél percben szóljon hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Uh, a diaszporát képviselem ebben a vitában. Szeretnék egy tényel kezdeni. Több mint 225 uh, millió ember, vagyis uh, a világ lakosságának 3,4%-a nem a saját származási országában él. Amikor a migrációról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy mindenki ugyanezért a célért lesz migráns, teljesen mindegy, hogy honnan indul, mondjuk Szomáliából Európába, vagy Európából Amerikába, ugyanez a cél vezérli őket. Éppen ezért együtt kellene dolgoznunk azon, hogy jobb körülményeket teremtsünk. Hogyha például afrikai országokban teremtünk munkahelyeket, illetve egyéb fejlődő országokban teremtünk munkahelyeket, akkor jobb munkahelyeket, nagyobb reményeket lehet adni ezeknek az embereknek, és a származási országokat így lehetne támogatni. A diaszpóra fontos pillére lehet a fenntarthatóságnak, a fenntartható fejlődés kialakításának a területén innováció, technológia, transfer, ezekben fontos szerepet játszhat. Az olyan szervezetek, mint a miénk, segítenek abban, hogy a diaszpora tagjai összegyűjjenek, és a származási országokat együtt fejleszthessék, részt vessenek a származási országok fejlesztésében. Szeretnék reagálni az Európai Unió migrációs válságra adott válaszaira reagálni. Szerintem rendkívül fontos a stratégiákat elfogadni, de um, eszmecserére is szükség van. Szerintem már nem um, csak uh, eszmecserére van szükség, hanem tettekre. Tettekre, hogy a fejlesztést elérjük. Ugyanis azért vagyunk itt, azért beszélünk ezekről a kihívásokról, mert uh, Mm, háború, éhínség zajlik, sokan nyomorban élnek. A diaszpora pedig mm, szeretne segíteni, készek vagyunk együtt dolgozni minden partnerrel, hogy fenntarthatóságot és fenntartható fejlődést érjünk el. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Természetesen az őszi Afrika csúcsnak ez az egyik témája, a fiatalok, a munkanélküliség, a munkahelyteremtés. Most a civil szervezetekkel folytatjuk. A Nemzetközi Irada Brüsszel irodájának vezetője itt van velünk. Köszönöm, köszönöm, hogy itt lehetek és felszólalhatok ezen a mai napon. Mindannyian sokat hallottunk ma arról, hogy az Európai Uniós együttműködés milyen fontos a migrációs válság kezelésének területén. A civil szervezeteket és be kell vonni ebbe a harcba. Az Európai Unió számára fontos a migráció, de más erőfeszítéseket sem szabad elfelejtenünk, mert csak más erőfeszítésekkel lehet elérni, ne legyünk kontraproduktívak. Az Európai Uniónak a holisztikusabb hozzáálláshoz kellene visszatérnie. Valódi partnerségi kapcsolatokat kellene kialakítani, nem csak az Európai Unió prioritásait szem előtt tartva, hanem a harmadik ország, szem, a harmadik ország prioritásait szem előtt tartva. Így lehet a migrációt kiváltó okokat megfelelőképpen kezelni. Viszont ezek az okok jelenleg nem mm, szerepelnek a prioritások között. A Líbiát vesztük, 2016-ban indítottunk itt egy programot, és a következő években szeretnénk a, az egészségügyi rendszert tovább fejleszteni. Hatalmas szükség van Líbiában erre, a megrekülteket segíteni kell, az oktatást, a banki szolgáltatásokat, egészségügyi szolgáltatásokat kellene elősegítenünk, és így segíteni azokat a menekülteket, azokat a migránsokat, akik a lakójuk elhagyására kényszerültek. A valódi témáknak a témákat kellene kezelnünk, a humanitárius segítségnyújtást, a stabilitás elérését kellene prioritásként kezelni, és így kellene fejlesztést elérni. Összességében biztos biztonságos utakat kellene teremteni az Európai Unió felé, így lehet ugyanis életeket menteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. a Szolidaritási Szervezet főtitkára. Köszönöm, hogy meghívtak erre a fontos vitára. Először is hát mondjam el a következő Migráció Management a címe ennek a konferenciának, ám hogyha a menekült vallomását halljuk, akkor ez nem menedzselésről van szó, hanem egyének kell, kell foglalkozni, akik kockázatot vállalva jöttek Európába, úgyhogy ha a migráció kérdéséről beszélünk, én a migrációs válságról sem szívesen beszélek, a migráció valóság, és mindig is létezett. A válság benyomását azt keltette, hogy hirtelen nagy számban érkeztek Görögországba, Olaszországba, a Balkánra emberek, ám hogyha nem foglalkozunk a kiváltó okokkal, akkor bármit is teszünk, nem segít, és humanitárius módon kell fellépnünk. A, a okokezeléshez, befektetésekre, gazdasági, szociális beruházásokra, gazdasági, szociális, politikai kormányzásra van szükség. Ha nem tudunk ebben az értelemben stabilitást hozni, hiszen a stabilitás Európában az, hogy eh, távoltatjuk őket Európából, falakat építünk. Ám ez nem, nem azt jelenti a megoldást, hanem a stabilitás teremtése, fenntartató fejlődés megoldása. És az Európai Unió számára egy további stratégiát kell, hogy jelentsen a 2030-ig tartó stratégiai elemei ezt kell szolgálják, és fennáll a lehetőség a PPP-k bevetésére is, ám nem egyiket a másik ellen kijátszva, hanem egymással kiegészítve. És ha van privát pénz, az nem válthatja ki a közfinanszírozást, mert egyre csökken az, hiszen a 0,7 százalékos célt egyetlen tagállam sem éri el. Jó lehetőségénk vannak azonban nem csak a civil társadalommal beszélni kell, hanem helyzetbe kell hozni a földközi-tenger mind a két oldalán, és nem szabad kriminalizálni azokat az NGO-kat, amelyek embereket mentem meg a földközi-tengerben. Köszönöm. Az időszorít a tolmácsolás pedig folyik, sokszor gyorsan beszélünk, nem tudnak tolmácsolni bennünket, ha ennyire hadarunk. Ezt szerettem volna emlékezetükbe idézni. Ima Vázquez a Medicine San francier től nem tudom, hol ül asszonyom, parancsoljon. Thank you. I will try to be to... Köszönöm szépen, megpróbálok akkor röviden hozzászólni. Az akcentusom elég rettenetes, és ha gyorsan is beszélek, akkor nem tudom, hogy mi lesz, meg fognak-e érteni. Hát olyas valamit szeretnék elmondani, amiről még nem esett szó, ez a mentések kérdése. Semmiképpen nem szeretnénk a negatív narratívához visszatérni a mentések és az életmentés kapcsán sőt, egyáltalán nem tudjuk elfogadni, hogy kriminalizálják a mentőket és az életmentőket. Olyanokról van szó, akik nagyon komoly feladatot végeznek, és a humanitárius tevékenység fontos része a mentés, az életmentés, és ezt mindenkinek el kell fogadnia. Ez humanitárius feladatkör, amely szükséges ahhoz, hogy életeket mentsünk, és ehhez igenis megvannak a lehetőségek és hogyha a libiai helyzetet nézzük, akkor szeretném felhívni az Európai Unió figyelmét, hogy nagyon sokan, akiket libiai vizeken mentenek ki a vízből, utána őket fogva tartják a líbiai hatóságok, tehát visszaviszik őket Líbiába, és fogva tartják őket. Ezeknek a fogvatartó központoknak, vagy ezekben a fogvatartó központokban a körülmények rettenetesek. Talán javultak, de még mindig rettenetesek. Nagyon fontos, hogy ezekbe a fogvatartó intézményekbe bejuthassanak azok, akik segítséget tudnak nyújtani, például orvosi segítséget. Tehát nagyon sok olyan személy van itt, akinek védelemre van szüksége, akinek biztonságos helyre kell kerülnie, és azt is biztosítanunk kell, hogy az úgynevezett önkéntes visszatérés valóban önkéntes legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A tolmácsok még túloráznak néhány percet, amiért köszönetet mondunk nekik mert nagyon sokan szeretnének még hozzászólni. Mindenkit arra kérnék, hogy csak az új gondolatokat mondja el, azt, ami már elhangzott, azt most ne említsék meg. Eszter Asim, Save the Children. I'll, I'll say something. Köszönöm, Linda. Valami olyasmit szeretnék mondani, amelyet még senki nem mondott eddig. Ugandában egy ez 50 ezer menekült van, sokkal több, mint amennyit Európa, az Európai Unió befogadott. A Szomália, Dél-Szudán, Jemen um, nagy, nagy uh, éhségnek vannak kitéve, ez szintén válság, 7 millió 800 ezer eh, ember eh, Etiópiában nem kap megfelelő, nem jut hozzá megfelelő élelmezéshez, és ne felejtsük el, hogy júliusban eh, megszűnhet az élelmezési lánc, ez is válság. Szeretném tudni, hogy a kiváltó okokat hogyan kívánjuk kezelni. Ehhez meg kell értenünk, hogy miért akarnak az emberek elmenni a származási országokból. Ez egyértelmű. Meg kell azért tudjuk, hogy azért mennek el az emberek, mert biztonságot keresnek, illetve oktatást a gyermekeik számára. Már EU-s vezetők, sőt biztosok is elmondták, hogy a gyermekek van hogy csak azért, jön, csak azért küldik őket Európába, hogy családegyesítésre kerüljön sor. Az utolsó pont, erről már, emlékeztünk, erről már említést tettünk, de fontos kiemelni, hogy az Európai Unióban megfelelő védelmi standardokra van szükség. Tudjuk, hogy az Európai Unió és Törökország között milyen megállapodás született. Az Európai Uniónak továbbra is az emberi jogok világbajnokának kell maradnia. Köszönjük, köszönöm, mondja az elnök, köszönöm, hogy emlékeztet minket az IOM képviselőinek adnám most meg a szót. Köszönöm, gyorsan csak egy megjegyzés, hogyha az Európai Unió szeretne globális szerepet vállalni, ez az egyik alapelv, akkor koherensen kell fellépnie, ugyanis koherencia nélkül nem lehetünk hitelesek, hitelesség nélkül nem lehetünk vezetők, nem lehetünk globális szereplők. Mit is értek koherencia alatt? Az Európai Unió egy olyan közösség, amelynek az alapja a különböző elkötelezettségben rejlik, a különböző elkötelezettségekben rejlik, illetve a jogi kötelezettségekben, szerződésekben. Az egyik szerződés, egyik ilyen szerződés az Európai um, Alapjogi Karta ennek a mentén kell a migrációt is kezelni, ugyanis hogyha nem ezt tesszük, akkor az Európai Unió egyik alappillérét nem tartjuk tiszteletben, vagyis ebben az esetben nem vagyunk koherensek. Nem vagyunk azok, akik szeretnénk lenni. Egy másik elem, amely a, szintén a koherencia szükségességét mutatja, Mindannyian azt mondjuk, minden Európai Uniós dokumentum azt írja, hogy olyan szakpolitikákra van szükségünk, amelyek a valóságra alapulnak. Na már most az Európai Uniós országokban szükség van a migrációra, már pedig a szakpolitikánk a migráció megállítását, csökkentését tűzi ki célul. A valóságnak megfelelő szakpolitikáknak szakpolitikákra van szükség, vagy ha azt gondoljuk, hogy nem erre van szükség, akkor nem mondjuk ezt. Legyünk konzisztensek. Fontos, hogy az Európai Unió továbbra is vezető szerepet játszon, fontos szerepet játszon, és fontos partnere legyen a harmadik országoknak. Köszönöm. Köszönöm, Kettőn Valád. Az Európai Menekült Tanács, hogyha nincs itt, akkor a, az UNHCR képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, hogy megszervezték egy nagyon fontos konferenciát. Az alapokok kezelésében Európa fejlesztési erőfeszítései elsősorban a gazdasági növekedésre koncentráltak, most meg a migrációs menedzsmentre. Sajnálatos módon mind a két fókusz túl szűk merítés ahhoz, hogy elérje a, a, a megkívánt eredményt. Hogyan lehet az elemzést szélesebb körök alapra helyezni, szisztematikusan foglalkozva a polgári, politikai, gazdasági, szociális és egyéb jogokra koncentrálva. Addig nem tudunk a jogok alapján álló módszertart alkalmazni, az emberi jogi sértés továbbra folynak majd, és ezek okozzák majd a migrációt, és egyfajta push tényezőként érvényesülnek majd. Ezért van szükség egy komoly átállásra, a szabad, értelmes részvétel a diszkriminálmentesség, a társadalom egyenlőség irányába, a politikai helyzetbehozás stratégia mentén a nemzetközi emberi, jogi, emberi jogokat és az állami vállalások betartása mentén. Valaki mentét említette Eritrea ügyét, ez valóban jó példa, hiszen semmilyen mértékű segítség nem tudta megállítani, nem tudja megállítani a migránsok áramlását, ha csak nem tartják tiszteletben Eritreában az alapvető emberi jogokat. Mi is a nemzetközi felelősségi közösség szerepe, e, nemzeti és sokszor nemzetközi politikák és gyakorlatok láttán, amelyek alássák a nemzetközileg garantált alapjogokat és garanciákat. Az ország, ugyanaz a helyzet az országok határőrzetének erősítésével. Kérdésem a, a panel tagja, sajnos a miniszterelnök úr már elment, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a Libyának adott EU támogatás nem a fegyveres csoportokat, a bűncselekvényeket támogatja, és nem vezet indirekt módon az emberi jogsértések tömeges terjedéséhez, amelyet sajnos látunk, és amelyet a 2016. decemberi emberi jogi jelentés is rögzít. Ami a fogvatartási központban történik, az nem csak rossz minőségű ellátás, hanem emberkínzás. Ezért kell az emberi jogi helyzetet figyelemmel kísérni Líbiában, a migránsok elhelyezésekor, és a tranzit célországokban is, és megvizsgál, meg kell vizsgáljuk az EU támogatások és programok tényleges hatását. Annelise Balde... Baldacini az Amnesty International-től, Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent elmondtak már az előttem szólók, úgyhogy csak arra koncentrálnék, ami még nem hangzott el. Azt mindenki tudja, hogy rettentően aggályosnak tartjuk az EU jelenlegi megközelítését a harmadik országokkal való együttműködésben, amennyiben alapfeltételek nem érvényesülnek, a migránsok, a menedékkérők, az emberi jogi helyzet kapcsán, és olyan országokra is gondolok, ahol nagyon komoly visszaélések történnek, mindenféle büntetés nélkül, konkrétan Líbiára gondolok ezzel az utolsó esettel. Az Európai Unió retorikájával is van némi probléma az életmentések kapcsán. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem tesz meg mindent a mentés, a keresés és életmentés kapcsán. Úgy gondolom, hogy itt még sokkal többet lehetne tenni, és nagyobb támogatást kellene nyújtani azoknak, az NGO-knak, amelyek a keresésben és a mentésben segítséget tudnak nyújtani. Az, hogy lecsapjunk az ember, termé- az ember csempészekre, az természetesen elsődleges prioritás mindannyiunk számára. A kérdés persze az, hogy milyen módon lehet ezt elérni. Az együttműködési stratégiákat javítani kell, és szeretném még azt is megemlíteni, hogy Mogherini asszony az imént a plenáris teremben beszédet tartott, és megemlítette azt a tényt, hogy az Európai Unió megközelítése hogyan működik, illetve hogy az utóbbi időben, az elmúlt év hasonló időszakához képest csökkent az érkező migránsok száma, de ez a csökkentés nem feltétlenül jelenti azt, hogy Líbiából más utakon ne érkeznének migránsok, amelyek ráadásul sokkal veszélyesebb és kockázatosabb utak, tehát mindig minden információra szükség van, nem lehet egy kiragadott információval valamilyen sikert magyarázni, és más adatokat pedig elhallgatni. Petra Húk, a katolikus migráns misszió vezetője, hogyha itt van nincs. Ennek Noll az Európai Fejlesztési Központtól parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek a mai napon, és hozzászólhatok. Az Európai Unió politikájának koherenciájáról, illetve a stabilitásról és a prosperitásról szeretnék hozzászólni. Elismerem, hogy az Európai Unió nagyon sok mindent tesz, hogy nagyon sok minden történik, de a logika leginkább a belső biztonság védelme és az Európai Unió elnézést kérek, mondja az elnök, kérném, hogy térjen rá a lényegre, és a témával kapcsolatosan szóljon hozzá, mert nincsen időnk. Rendben, tehát ami az illegális embercsempészet kapcsán elhangzott, nem csak abból adódik a probléma, hogy az útvonalakat folyamatosan változtatják, például a száheli útvonalhoz képest, hanem a helyi politikai vezetők kifejezték az aggájaikat azzal kapcsolatban is, hogy a biztonság és a stabilitás folyamatosan ingadozik. Az Európai Unió által támogatott cselekvések nagyon komoly frusztrációt és nagyon komoly feszültségeket teremtenek sok esetben, azért, mert ezek csak rövid távra fókuszálnak. Jobb lenne, hogyha a helyi sajátosságokat és a helyi feleket hatékonyabban figyelembe vennék. Az Európai Uniónak megfelelő kapacitásokat kell építenie, hogy a helyi szintet jobban figyelembe vegye, és a helyi partnerek elkötelezettségével élnünk kell, és azokban a programokban, ahol van erre lehetőség, ki kell használni a helyi partnereket, mert sok esetben nem érjük el a kellő eredményeket. A rövidtávú megoldások nem mindig megfelelőek, és hogyha hosszú távú stabilitásra törekszünk, akkor hosszú távú megoldásokat is kell találnunk. Um, Nagyon köszönöm. Cecilia Loué a szó. Ha itt van. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Kettő gyors üzenetet szeretnék megosztani önökkel. Tudjuk, hogy a nemzetközi migrációnak nagyon sok dimenziója van. A származási országokat kell fejleszteni, illetve ott vannak ugye a célországok is. Mindenhol a világban a fejlesztés, a fejlődési szint, fejlettségi szint nem ugyan olyan. A migráció 2030-as fenntartható fejlesztési célokba való beemelése jól mutatja, hogy a migráció hosszú távú folyamat, amely kapcsolódik a mm, fejlesztéshez. A 2030-as célok megmutatják, hogy a politikai eszközeinket hogyan is alakítottuk ki. Az erőfeszítéseinket nem csak a származási országok fejlesztésére kell fordítanunk. Elnézést, kérem ne beszéljen olyan nagyon gyorsan. Tudom, hogy nehéz, de ha esetleg pár gondolatot kiemelne, mert lassan be kell fejeznünk. Tehát a szakpolitikának nem az, nem az kell, hogy legyen a lényege, hogy a migrációs származási országokban a jólétet fejleszti, ugyanis a, um, a fejlesztés még több migrációt eredményez. Olyan keretekre van szükség, olyan keretrendszerekre, amelyeknek köszönhetően a származási, illetve a célországok között kapcsolat van. A 2030-as fejlesztési célok is ezt mutatják. A lehetőségeket, a hatásokat, amelyeket kiváltanak itt az Európai Unióban a migrációs folyamatok, ezeket kell kezelnünk, méghozzá kiegyensúlyozottabb partnerségi kapcsolatokon keresztül az származás, illetve a célországok között. Ezt is szeretném kiemelni, hogy a decentralizáció, az urbanizáció egyre gyorsabban zajlik, és a városi területek, illetve a városi előterületeken meg öm, jelennek a, a migránsok. A migráció egy olyan, hat, olyan ö, jelenség, amely ö, számos dimenziót érint tehát. Szerintem leginkább oda kell a hangsúlyt tennünk, hogy globális szinten kezeljük a problémát. Elnézést, de nincs már több időnk, tudom, hogy nehéz, de értjük, értjük a, az üzenetet, a globális szinten kell kezelnünk a problémát. Emi Takási lesz felszólalónk az UNHCR részéről szintén. Köszönöm. Um, Igyekszem rövidre fogni, sok mindent elmondtak. Én csak azt szeretném kiemelni, hogy a New Yorki deklaráció egyik eredménye tavaly éppen az volt, hogy létrejött egy átfogó menekültügyi válaszadói keret, amelynek célja, hogy a társadalom egészét megközelítő módszertant fogalmazzon meg, robosztus, fenntartható és előrelátható, kiszámítható támogatást nyújtva a menekülteket befogadó országoknak és közösségeknek Azért fontos ez, mert itt másképpen végezzük a munkát, mint korábban a fejlesztési támogatások, a magánszektor bekapcsolása jelenti ezt. Sokkal nagyobb partneri, hosszabb távú tervezés eszközeivel, melyen révén a menekültek a nemzeti fejlesztési terv részeisévé lesznek. Ám ez nem csak a menekülteket szolgálja, hanem a befogadó országok és közösségek is előnyét látják ennek. Ez nem szabad elfelednünk, hogy a legtöbb, nagyon sok menekült a, a nagyon a, a fejlődő országok legfejletlenebb területein él, és egy módszertan révén ide is eljut a fejlesztés olyan területekre, ahol vagy egyébként nem jutna Afrikában, Ázsiában és máshol alulfelett területekre. Megpróbáltuk már kilenc pilot országban ezt a módszertant, érdekes eredmények már befutottak, ám mivel a fejlesztési támogatás nem egy automatikus kilépési stratégia a humanitárius segélyekből, mert azokra továbbra is szükség van például Ugandában, ahol működik a fejlesztési támogatás és finanszírozása, és nagyon nagy humanitárius válságot kell kezeljen, amely nagyon kevéssé finanszírozott. Ezt tehát folytatni kell, nem szabad úgy tekinteni a dolgot, hogy a humanitárius segélyt, a fejlesztési segély majd kiváltja, nem, kettő egymás kiegészíti. A humanitárius segély hosszabb távon valósul meg, még a fejlesztés politika hosszabb távú dolgokat céloz meg a magánszektor beruházásai vegyét. Utolsó gondotom pedig az, hogy mindez nem csak a menekültek releváns, hanem a nem menekült lakosságot, populációt is segíti. Köszönöm. A zárszó joga Elis Lainé, aki a Fejlesztési Bizottság tagja is, meg a munkacsoport, a migrációs munkacsoport elnöke. Parancsolj, Eli! tiéd az átszójoga. Köszönöm szépen, nagy és a számomra, rövid leszek. Az elmúlt években a migrációs kérdés az európai külpolitika és fejlesztési politika alapkövévé vált. Próbáltunk új eszközöket találni egy rendkívül válságos és sürgősségi helyzetben, próbáltunk mindent újra címkézni, újra prioritá- prior- retizálni és újra szervezni, és számos kérdést felvetettünk a hatékonyság területén, a szegénység elleni harc területén, amely a 208. cikk értelmében a fejlesztési támogatás egyik alapvető célja kell, hogy legyen. Szoros kapcsolatban voltunk, a származási országokkal folyamatosan vizsgáltuk az emberi jogsértéseket. Tehát a a visszafogadás, a visszafordítás és a határ ellenőrzés tekintetében nagyon sok erőfeszítést tettünk. A mobilitást folyamatosan vizsgáljuk és monitorozzuk, és szem előtt tartjuk azt, hogy az érintett országok legtöbbje a világ legszegényebb országai között foglal helyet. Azokra az országokra koncentrálunk jelen pillanatban, amelyek az Európába tartó útvonalak mentén helyezkednek el, de természetesen tudjuk, hogy más országok is rászorulnának fejlesztési segítségre. Az Európai Parlamentnek szigorúan kell követnie a beruházásokat, a támogatásokat, azokat a programokat például, amelyeket fiatal afrikaiak számára indítottunk el. A Kérdés az, hogy például a határok megerősítését feltételként fektethetjük el le, mondjuk fejlesztési támogatásnál. Hát ezeket a kérdéseket kell itt megvitatni a parlamentben, hogy a pénzek oda kerüljenek, ahol ezekre a legnagyobb szükség van. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nagyon sokkal túlléptük az időt. Igaz, hogy 50 perccel később kezdődött az ülés, de 30 perccel túl is léptük az időt. Elnézést kérek mindazoktól, akiket megszorongattam az idő miatt, de hát nem volt más lehetőségem az ülés megszervezésének kapcsán. Hogyha jól gondolom, akkor most vissza kell térnünk a plenáris terembe. Én úgy gondolom, hogy a másik workshop már véget ért, de annyit tudok a programról, hogy amikor véget érnek a workshopok, akkor vissza kell térnünk a plenáris terembe köszönöm a tolmácsok munkáját, köszönöm a meghívott előadók előadásait, és köszönöm mindenkinek a részvételt. Reméljük, hogy a migrációs politika tényleg jobbá válik majd.